tudnak időben belépni az euró övezetbe. Ez mindenképpen kettős mérce, ez nem méltó az Európai Unióhoz. Azokat kell megbüntetni, akik hibáztak. Arra kéne fölkérni Görögországot, hogy hagyja el az eurozónát. Köszönöm szépen. Most a következő napi rendi pont következik. A gépjárművekre vonatkozó csoportmentességi rendelet a téma. Stolojan úrnak szeretném megadni a szót 5 percre. Mr. Uh, President, Commissioner. Elnök úr, Azért kell ezzel a kérdéssel foglalkoznunk, mert nyomon követtük, hogy a gépjármű csoportmentesítési rendelet kapcsán mi történik, és itt fellépésre van szükség. A csoportmentességi rendeletek nagyon fontosak az üzleti szféra, a vállalatok számára. 2002-ben fogadták el ezt a csoportmentességi rendeletet. A bizottság akkor úgy látta, hogy oligopolisztikus helyzet uralkodik a gépjármű piacon. A hat nagy gyártó Európában összességében 75%-os piaci részesedéssel rendelkezik. Mindenek alapján a bizottság úgy gondolta, hogy a gépi jármű ágazatot nem kell egy vertikális rendelet alá vonni, hanem egy külön rendeletet alkotott meg a gépi járművek számára. Ez a rendelet viszont 2010. május 31-én lejár. Most a bizottság úgy ítéli meg, hogy már nagy a verseny időközben a gépjármű piacon, és ennek az értékelésnek a következtében a bizottság most azt javasolja, hogy nincs szükség továbbra konkrét gépjárművekre vonatkozó csoportmentességi rendeletre. Azt javasolja a bizottság, hogy csak a javítás és karbantartási szolgáltatásokra, valamint az alkatrész forgalmazásra vonatkozóan külön rendelet. A parlament foglalkozik a reformmal, ahol a tudják, az EU jelenleg rendkívüli súlyos gazdasági pénzügyi válságot él meg, magas a munkanélküliség. Az európai eh, gépjárműipar, az európai gazdaság kulcsfontosságú ágazata az innováció, a foglalkoztatás, a versenyképesség eh, szempontjából. Meg vagyunk győződve arról, hogy meg kell teremteni az általános feltételeit annak, hogy fenntartható módon fejlődhessen ez a gazdasági ágazat, zöld ágazattá fejlődjön, és helyet kapjanak kis és középvállalatok nagyon kedvező feltételek mellett. Ne feledkezzünk meg arról, hogy a KKV-k milyen sok munkahelyet eh, hoznak létre, és ők eh, vannak a eh, fogyasztókhoz a legközelebb. Nagyon sok autókereskedő, javító műhely tulajdonosa aggájának adott hangot az új szabályozó környezet miatt, attól tartanak, hogy a gyártók és az gépjármű értéklánc többi tagja közötti egyensúly fel fog borulni. Almunia biztos úr, a következőt szeretném kérdezni öntől. A piac elemzés melyik része miatt vonta le a bizottság azt a következtetést, hogy az elsőleges piac jelenleg verseny, verseny uralkodik az elsőleges piacon, és csak a másodleges piacon van szükség új rendeletre? A gépjárműgyártók, illetve a műhely, javító műhely eh, tulajdonosok közötti egyensúlyt eh, hogyan eh, tudjuk megőrizni, van-e szó piaci erőfölényről, és hogyan követi figyelemmel a bizottság az elsődleges, illetve a kapcsolódó piacokon alakuló helyzetet. A, különösen az elsődleges piacon azt tapasztaltuk, hogy jelentősen romlott a helyzet és mire számíthatunk az új jogszabályok kapcsán, különösen a fogyasztókat érdeklő árak és ajánlati feltételek tekintetében. A következő kérdésem az, hogy a bizottság a következő jogalkot választási ciklusban készülő új harmonizációra a forgalmazás, az értékesítés területén, például úgy, hogy módosítaná a haszon gépjárműre vonatkozó irányelvet, annak érdekében, hogy ugyanolyan szerződéses védelmet végezzen minden érintett szereplő, minden tagállamban. Köszönöm szépen, Stolojan úr! Most háborúnak adnám meg a szót. Um. Uh, Elnök úr, a Belső Piac és Fogyasztóvédelmi Szakbizottság nevében nagy örömömre szolgál, hogy mi is hozzátehetjük a nézetünket e kérdéskörhöz. Az ECON uh, szakbizottságban dolgozó kollégáinknak meg szeretném köszönni az együttműködést, akik a versenykérdésekben természetesen illetékesek szorosan együttműködtek velünk. Itt valóban olyan versenypolitikai kérdésről van szó, amely meghatározza a fogyasztók életét és érdekeit. És úgy gondoljuk, hogy a fogyasztói érdekek jól jelennek meg. Annyit szeretnék mondani, hogy a bizottság javaslatai, amelyek az eladás, a javítás eh, és az a, eh, a javítás piacával függenek össze, nagyon jól megfelelnek a fogyasztói érdekeknek, amelyeket mi a szakbizottságban felvetettünk. Ezek nem is annyira a versenypi, versenypiaci főigazgatóság kérdés által felvetett kérdések, hanem sokkal inkább a javítás kérdései, ahogy inkább az ENVI szakbizottsággal dolgoztunk együtt, a környezetvédelmi szakbizottsággal, és úgy hiszem, hogy ezek a környezetvédelmi szempontok megerősödtek ebben az új javaslatban, hiszen így sikerül fenntartani a versenyt a független javítóműhelyek között, és biztosítjuk, hogy ugyanolyan minőségű gyári anyagokhoz és alkatrészekhez férhessenek hozzá. Éppen ezért a holnap megszavazandó állásfoglalás indítványt támogatjuk, nem vagyunk ugyanakkor meggyőződve arról, hogy az publikált iránymutatások elég erősek, biztosítandó, hogy a technikai információt a gyártóknak rendelkezésére kell állítani mindenkinek. Így előfordulhatna, hogy a gyártók mondjuk elektronikus formátumban adják közre ezt az információt, de megfelelő szoftver vagy kereső lehetőség nélkül ezek az információk nem lennének olyan hasznosak. Nos, szólni szeretnék még az eladásokra vonatkozó információról is, amit az Econ szakbizottság alelnöke is nagyon ékes szódon taglalt. Nem vagyunk róla meggyőződve, hogy a bizottság a fogyasztók aggájait ezen a területen komolyan figyelembe vette. Az Econ szakbizottság egy nagyon fontos meghallgatást tartott, ahol mind a kereskedők, mind a fogyasztói képviselők komoly aggájaikat hangoztatták azért annak érdekében, hogy a autókereskedelmi piacon létrejött bár a verseny 2002-ben, és a parlament aggájait ugyanakkor viszont a bizottság nem vette figyelemben, egész egyszerűen, mert álhadatosan és ügybuzgón próbált egyszerűsíteni az adminisztrációt. Ez derék cél, de ugyanakkor szeretném látni azt a bizonyítékot, amelyére építik az érveiket. A meghallgatáson minden esetre az kiderült, hogy mind a kereskedők, mind a a fogyasztók aggályaikat hangoztatták a csoportmentesítés ilyetén való folytatása kapcsán. Tehát azt kérték, hogy a kereskedők, a független kereskedők és az autógyártók közötti hatalmi elosztást jobban ki kellene egyensúlyozni. Az elmúlt időben mondták a független kereskedők, ez az erőmegosztás egész jól kiegyensúlyozott. És valóban a piac is ezt tükrözte. Talán még arra is emlékeztethetem önt, biztos úr, hiszen akkoriban még nem volt biztos. Az autóipar nagyon sokat lobbizott annak érdekében, hogy eh, szabályok szélsőségesek legyenek. Viszont ma meg a kereskedők azt mondják, hogy túl gyengék ezek a szabályok, míg az autógyártók azt mondják, hogy nagyon szeretjük ezeket a szabályokat. Meg kell vizsgálni tehát ezt a kérdést. Nem azt mondom, hogy a folyamatnak véget kell vetni, hiszen néhány napra vagyunk attól, hogy végrehajtsuk ezeket az lépéseket, de az állásfoglalásban holnap, holnap remélem elfogadunk, azt mondjuk, hogy vizsgáljuk meg az adatokat, az információkat. Nos, Barnier biztos úr jelentést készít elő az kiskereskedelmi ellátási hálózat versenyben a versenyről. Az autó ipari kiskereskedelmi hálózat is része ennek, éppen ezért meg kell vizsgálni ezt az ágazatot is. Másodszorban a szolgálataikról látott, látott anyagok szólnak az zöld autókról, az elektromos autókról, ám az ellenzésükben semmi nem szól azokról a kérdésekről, amelyeket mi vitatunk. Most Tajani biztos anyagát is láttuk, de azt szeretném kérni, hogy Vizsgálják meg Bárnyi úr és Tájáni biztos urak um, dokumentumait, és uh, megfelelően irányozzák elő a lépéseket, hiszen uh, még egyszer mondom, egyelőre nem győzött meg a bizottság bennünket teljes egészében. Köszönöm, Harbor úr, tessék, biztos úr. Köszönöm szépen, elnök úr. A jelenlegi csoportmentességi rendelet idén, január 1-én hatáját veszti, és egy új rendeletet kell elfogadnunk ezelőtt az időpont előtt. Ezért üzte eh, a május 26-i ülés napi rendjére a kollégium ezt a kérdést. A szolgálatoknál folynak a konzultációk, és néhány napon belül a kabinet is foglalkozik a kérdéssel, a kollégium elé kerül az ügy. E, alaposan elemezzük az ágazatot. E, már 2006. júniusában elkezdődtek a konzultációk, a nyilvános konzultációk, és e, tavaly szeptemberben a bizottság közé tette az iránymutatásokat a csoportmentességi rendeletről. Az összes érintettel, az Európai Parlamenttel, a tagállamok, konzultáltunk, tájékoztatást adtunk, és nagyon sok érvet, nézetet vettünk figyelembe. Kezdeményezések születtek több helyen, többek között itt a parlamentben is. A legújabb, a legfrissebb, a legközelmúlt beli esemény éppen itt a parlamentben, az Ekon szakbizottságban volt, áprilisban foglalkoztak ezzel a kérdéssel. A konzultációk során több pozitív tapasztalatot tettünk szert. Európában elég élénk a verseny az autópiacon. 80 eh, modellt eh, állít elő, mint egy 25 gyártó. Nem csak az ár az egyetlen tényező, amiből arra következtetünk, hogy van verseny a piacon. Nagyobb a választék, mint 10 évvel ezelőtt. Több márka között választhatnak a vásárlók. Ezért eh, ilyen környezetben nehéz lett volna azt javasolni, hogy bármelyik autógyártó piaci erőny fölényel él, vagy rendelkezik jelenleg. A jelenlegi rendszerben ágazatspecifikus szabályok vannak, amelyeknek 2002-ben volt értelme, hiszen akkor arra számítottunk, hogy majd még előttünk áll egy konszolidáció a gépjármű ágazatban. Ez a konszolidáció azonban nem következett be, és e helyett egy nagyon is verseny által jellemzett piac alakult ki. A gépkocsik értékesítével kapcsolatban a általunk javasolt változtatások az árak csökkentését fogják eredményezni, hiszen a disztribúciós költségek egy új gépjármű árának a 30%-át jelentik, és hogyha ezt a költséget csökkenteni tudjuk, akkor javulni fog a piaci helyzet és a fogyasztók helyzete is. Vannak természetesen aggályok is eh, a javasolt eh, változtás, változtatásokkal kapcsolatban, ilyen például a több márkás értékesítés, ön is beszélt ezekről az aggályokról. Szeretném kihangsúlyozni, hogy a márkás értékesítés továbbra is fennmarad, ahol a piaci valóság ezt igényli. Általában olyan országokban van ez, ahol kevés az autókereskedő, akik például az Egyesült Királyságban egyszerre több márkát értékesítenek, vagy pedig olyan ritkán lakott területeken fordul ez elő, ahol az autókereskedők, hát nyilvánvalóan, hogy egyszerre több autómárkát értékesítenek. 2002-ben, amikor a rendeletet elfogadtuk, akkor ennek volt értelme, és most 8 évvel később változott a helyzet, és az egymárkás értéskesítés vált a legjellemzőbb disztribúciós modellé ugyanis eh, az autógyártók eh, más értékesítési csatornákat is felfedeztek időközben. Németországban például eh, szimptomatikus az, ahogyan változott az értékesítés. Az autók 60-70 százalékát kereskedő hálózatokon keresztül értékesítik. A, mielőtt 2002-ben a rendelet hatályba lépett volna, ez az arány 90 százalék volt. Természetesen azért a konzultációk során a aggályokra megpróbáltunk válaszolni, itt a parlamentben elhangzott felvetésekre is, és ezért garanciákat tevezettünk be a márkás értékesítés védelmére. Szeretném kihangsúlyozni azt is, hogy a jelenlegi rendelet 2013 végéig marad érvényben, és így elég idő áll a kereskedők rendelkezésére, akik beruháztak a több márkás értékesítésbe, hogy amortizálják a beruházásaikat. Ugye azt javasoljuk, hogy szakadjunk már el a szerződéses védelemtől a kereskedők esetében, ugyanis szeretnénk megfelelő egyensúlyt teremteni az összes érintett között. A kereskedelmi jog területének rendelkezéseit kellett ugyanis figyelembe venni. A, és a versenyjog, a versenyjog nem teszi lehetővé azt, hogy a szerződő felek jogaiba beavatkozzunk. Ezért csak az arányosság elvének figyelemben vételével lehet bármilyen beavatkozás a mi részünkről. Lehet, hogy néhány dolog nem teljesen pozitív, de azt látjuk, hogy az elmúlt években a javítás és a karbantartás egyre fontosabbá vált a fogyasztók számára. Nem csak a biztonság és a megbízhatóság miatt, hanem azért is, mert a javítás költségei az autóbirtoklás teljes költségeinek a 40%-át teszik ki. Független javító műhelyek egyre nagyobb számban vannak jelen, és az alkohol részek megfelelő biztosítása is fontos szempont. Szeretnénk, ha megmaradnának a független javító műhelyek, könnyebb lenne hozzáférni az alkatrészhez, független eh, beszállítóktól is. Ez eh, alacsonyabb költségek eh, mellett magasabb szintű szolgáltatás biztosít majd. Összefoglalva, elnök úr, a fogyasztók számára kedvezőbb lesz ez az új szabályozási környezet. Fő prioritásunk az, hogy az értékesítés utáni piacon, azaz a javítás és a karbantartás eh, területén eh, biztosítsuk eh, a csoportmentességet, ugyanis ma már nincs szükség arra, hogy eltérjünk az általános rendelkezéstől a vertikális megállapodás sokkal kapcsolatban, a bizottság által elfogadott általános csoportmentességi rendelet idén már ebben a hónapban fog hatályba lépni. A versenyfőigazgatóság továbbra is nagyon figyeli, hogy mi történik ebben az ágazatban, és nem kívánjuk a versenyjogszabályokat csak akkor fogjuk alkalmazni és érvényesíteni, hogyha komoly jogsértéseket tapasztalunk. Köszönöm szépen, biztos úr. Most a frakció szónokai, frakciók szónokai következnek. Először Kárász úrnak adom meg a Biztos úr, hölgyeim és uraim! Nagyon sok mindent hallottunk. Ezzel a szóbeli kérdéssel és a állásfoglalás előkészítésével a kis és középvállalkozókat és az autókereskedőknek akarunk, az ő hangjukat akarjuk megszólaltatni, hiszen a bizottság nem figyelt kellőképpen az ő hangjukra, az ő érdekeikre. A meghallgatásnál aggályokat hangoztattak, különösen a kereskedők, azért, mert hogy nem egyenlően kezelték őket a gyártókkal, a jogi bizonytalanságról beszéltek a szakértők, beszéltek arról, hogy a kis, kis gépjárműkereskedők veszélybe kerülnek, és nem kaptunk választ. 21 nap van május 26-áig. Utolsó pillanatban vagyunk, használják ki ezt az időszakot, hogy a parlament által elfogadott állásfoglalást vegyék be a rendeletbe, és feleljenek meg így az autókereskedők óhajának. Vegyék a parlamentet, és vegyék az autókereskedők igényeit komolyan, és vegyék figyelembe a kis és középvállalkozások érdekeit. Köszönöm szépen, Karasz úr, most másfél percre megadom a szót Ludvigson úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr! Négy dolgot szeretnék kiemelni ebben a vitában. Először is sajnálatos tény az, hogy a kis és nagyobb ö, cégek az iparon belül egymás ellen harcolnak. Jó lenne, hogyha egy olyan keretet dolgoznánk ki, amelyben hatékonyan tudnak egymás mellett dolgozni, illetve együtt dolgozni. A második dolog. Láttuk, hogy a versenyviszonyok az elmúlt időszakban javultak az autó gépjármű értékesítés területén, tehát vannak pozitívumok, és igenis érdemes versenyjavító intézkedéseket meghozni, ez javítja a piacon a helyzetet. Harmadik dolog. Nagyon fontos az, hogy a bizottság nyomon kövesse az új gépjárművek eseté, helyzetét, hogyan alakul a verseny ezen a területen. Az összes érintett felet a lehető leghamarabb módon tájékoztatni kell arról, hogy 2013. júniusától milyen szabályok lesznek érvényben. Aztán nagyon fontos az is, hogy zöldebb, környezetvédőbb autók felé mikor kezdjük el az átalakulást. Ez egy rendkívül fontos folyamat. Az ezzel kapcsolatos versenyszabályoknak is világosnak kell lenni, hiszen az elektromos autókhoz képest egyéb környezetvédő autók is helyet kell, hogy kaphassanak. Tehát arra is kell figyelni, hogy mi történik értékesítés után az autókkal ezen területen. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Busoly úr következik. President. Köszönöm, elnök úr, biztos úr, kedves kollégák. A gépjármű javítása nagyon komoly költségeket jelent egy háztartásnak. Ezért a versenypolitika célja az kell, hogy legyen, hogy biztosítsuk a háztartásoknak, hogy ezt megen kifizethessék, és a csoportos mentesítési rendelet revízióját igen aggályosnak tartjuk pont e cél tekintetében. Figyeltem, a biztos érvelésére, és ő arról beszélt, hogy ezekre a rendelkezésekre már nincsen szükség, hiszen a célokat elértük. Elegendő verseny állna fenn. Nos, én nem értek egyet a csoportmentesítési szabályok megszüntetésével. A három éves átmeneti időszakot pedig ki kell használni arra, hogy ezeket a szabályokat figyelembe, vesszük, figyelembe vegyük, és kíváncsi vagyok, hogy hogyan látja a bizottság ezeket a lehetőségeket, és hogyan korlátozzák a piaci szabályokat. Fenn kell tartani a javítás és a karbantartás területén a csoportmentesítési szabályokat, hiszen ez nem olyan kompetitív piac, ezen felül pedig eh, a mm, alkatrészellátás területén biztosítani kell, hogy a független javítóműhelyek hozzáférjenek a eh, megfelelő információkhoz és a gyári alkatrészekhez, hiszen gyakran a garancia szabályokat a gyártók úgy használják, hogy kizárják ezeket a független szervizeket. Kérem tehát, hogy a bizottság God, hogy tisztázza ezt a kérdést, és kerüljük el azt a helyzetet, amely a fogyasztók kárára van. Köszönöm. Köszönöm szépen, Busoly úr. Most Imánszki következik egy perc. Köszönöm szépen. Tisztelt biztos úr! Minden új gépjármű 90%-ban független előállítók alkatrészeiből áll. Ezért nagyon fontos az, hogy a független ágazatot is támogassuk. Jó lenne, hogyha nem, lenne, nem, állna, nem jönne létre ismételten oligopólium a, az autójárművek esetében, és ugyanez vonatkozik a karbantartásra, illetve az alkatrészekre is a gyártóknak, az értékesítők számára létre kell hozni azt, hogy úgy jussanak hozzá az alkatrészekhez, ahogy gondolják. Meg kell adni nekik, és az európai fogyasztóknak is a választás lehetőségét. Elnök, köszönöm szépen. Lange úr következik egy perc. Köszönöm szépen, elnök úr amikor az ipari szakbizottság ezzel a kérdéssel foglalkozott, természetesen a KKV-kat akartunk mi is védeni, de a verseny biztos úr nem öncél. Hogyha a kis autókereskedők és a kis javító műhelyek helyzetét nézzük meg, akkor a gazdasági cselekvő képességüket kell erősíteni, mert máskülönben egy napon már csak nagy kereskedők és nagy műhelyláncok fognak létezni. És ide tartozik az is, hogy a multibrandinget, a többmárkás értékesítést megengedjék, a javító műhelyek korlátlanul kell, hogy információhoz jussanak a járművekről. Ehhez tartozik az is harmadsorban, hogy a szükséges kvalifikáció megszerzését lehetővé tegyük. Ezzel beszéltünk az elektromos autókról, ebben az összefüggésben is gondolkoznunk kell erről. A biztonság a következő pont, a szerződéses kapcsolatok védelme. Ha valaki beruház, akkor az hosszú távon is biztonsággal kell tudni megvalósítani. Köszönöm szépen, Lange úr. Most két percre Engel úrnak adom maga szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Hölgyeim és Uraim, beszéljünk már a valóságról, hogy hogyan is néz ki valóban az autópiac. Az autókereskedők aggódnak, aggódnak amiatt, hogy nagyon eltérő pozícióban vannak ők és a gyártók. A forgalmazás, az értékesítés már így is nagyon sújtja a válság, és sok a bizonytalanság beruházásokkal kapcsolatban. A gyártók egyre nagyobb követelményeket támasztanak a kereskedőkkel szemben, ezek már elviselhetetlenek, és nagyon sok autókereskedő vagy javító műhely tulajdonos nem tud megfelelni ezeknek a követelményeknek. Hallottunk sokat a versenyről. Verseny van az autógyártók között, viszont eh, a kereskedők, illetve a javítóműhely tulajdonosok eh, között eh, nincsen vagy mi a helyzet az autókereskedők és a gyártók viszonyával kapcsolatban. Nyilvánvaló, hogy a gyártók vannak domináns helyzetben a konkurenciával, más többi gyártóval szemben, és ez a piaci erőfölény, ez a helyzet egyértelmű a gyártó és a kereskedő vonatkozásában, és ez az egész Európai Unióban így van. Itt nagyon szép tudományos fejtegetést hallottunk a biztos úrtól, de csak a nagyok nevében beszélt, és a kicsikre is gondolunk el a kis kereskedőkre, a kis autókereskedőkre, akik biztonságot szeretnének a napjaiban, mert lassan elviselhetetlen már a kis autókereskedők helyzete. Itt Dávid küzd Góliáttal szemben, és úgy tűnik a bizottság azt szeretné, hogyha most Góliát nyerne, győzne. Az értékelés hamis alapokon nyugszik, hamis az irányoltsága, rossz az iránya, a beruházási lehetőségeket jelentős mértékek, mértékben rontaná. Köszönöm szépen, Engelő, most Tika úr. Tika úr asszony következik egy perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos úr. Az Európai Unióban az autó ágazat fontos szereplői a gyártók és az alkatrész gyártók is. Fontos, hogy versenyképes legyen az egész ágazat. A közlekedés biztonságát mértékben befolyásolja az is, hogy van-e verseny, konkurencia az alkatrészek piacán a bizottságnak a mellett kellene érvelnie, hogy olyan intézkedések szülessenek, amik megfizethető szinten tartják az alkatrészek árát. Ha az ember vásárol egy autót, akkor kell, hogy legyen választék az alkatrészek vonatkozásában is, függetlenül attól, hogy hol vásárolta meg valaki az autót. A kis és középvállalatok számára az új rendelet lehetővé kell, hogy tegye, hogy jobb feltételek között végezhessék a munkájukat. Nem szabad, hogy csak a nagy gyártóktól függjenek a, az autókereskedők. A rendelkezések kapcsán meg kell határozni a végfogyasztót és a leasinget is definiálni kell. Eszeje asszony következik. Köszönöm szépen. Elnök úr, az ideig hallható felszólalásokból világossá kellett, hogy váljon, hogy a parlament igen nagy aggályokat, aggályok, aggályai vannak, a tekintetben, hogy fennáll-e a kereskedők és az autógyártók közötti egyensúly, illetve megfelelő szolgáltatást kapnak-e a fogyasztók. Szükség van erre az egyensúlyra, különösen Finnországban és más skandináv országokban válik ez nagyon nyilvánvalóvá, ahol nagyon ritkásan lakó, lakott régiók vannak. Éppen ezért világos szabályokra van szükség ezen a területen, azért, hogy a fogyasztók megfelelő szolgáltatásokat kapjanak. Finnországban körülbelül 100 ezer autót fognak értékesíteni idén, 5 millió lakosra vetítve, ez már sokat mond ez a szám, és nagyon fontos, hogy a helyzetet eh, ne roncsuk, az esetleges szabályozókban bekövetkező változásokkal. Az idáigi csoportmentesítési rendelet bevált, felmerül a kérdés, hogy miért van szükség arra, hogy ezt a rendeletet éppen most módosítsuk. a ritkásan lakott területeken sem szabad korlátozni, mi több veszélyeztetni a szolgáltatásokat. Éppen ezért nem szabad megfeledkeznünk az ezen területek specifikus igényeiről. Köszönöm szépen, Eszály asszony. Kárlasz úr következik két percre. Ja, ja, komisszár, Biztos úr, most figyelt a felszólalásainkra, és azt gondolhatnám, hogy itt megragadható az elf, elmélet és a gyakorlat közötti különbség. Még egyszer elmondhatom azt, amit 2009 eh, tavaszán már a bizottság elnökének elmondtam. Megoldatlan kérdések vannak itt a kis és középvállalkozások, a kereskedők számára, gazdasági krízist élünk meg, csökken a, fog, a növekedés, a legjobb volna a meglévő rendeletet meghosszabbítani. De az nem célra vezető, hogy egy új rendeletet fogadnak el, amely a problémákat csak megerősíti. A különböző nemzeti szabályok állnak fel például az egyedüli márka, márka képviseletére, különböző a végrehajtási mechanizmusok tekintetében kódexre van szükség, és a 30%-os alkatrész küszöböt fenn akarjuk tartani, hiszen ez a független műhelyeket hoz a helyzetbe. Az iránymutatások nem elegendőek, és a technikai információkhoz való hozzáférés nem biztosítják. Fontos szerződéses szabályokat nem vettek figyelembe, például a felmondási lehat, ö, felmondási szabályokat, vagy pedig az arbitrás szabályait, illetve a több márkás értékesítést kérem, tehát a bizottságot, hogy szálljon síkra a köz, kis és középvállalatok érdekében, a többmárkás értékesítés a fogyasztó érdekeit szolgálja, a versenyt szolgálja. Több versenyért szállunk síkra, éppen ezért nem szabad, hogy a kereskedők és a kis és középvállalkozások életét megnehezítsük. Kérem a bizottságot, hogy komolyan vegyék figyelembe a piac igényeit, a parlament állásfoglalását, és használja ki az önöknek még rendelkezésére álló 21 napot. Köszönöm szépen. Karasz úr, most a spontán hozzászólások következnek, Rubik úr, úr következik. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt biztos úr. Tulajdonképpen a parlamentben minden képviselő társam KKV barát eh, rendelkezés mellett szólt. A kis beszállítók eh, azok, akiket védeni akarunk, és eh, természetesen meg akarjuk őrizni a versenyt az autókereskedők vonatkozásában is, mindegy, hogy kicsik vagy nagyok, kell, hogy legyen köztük verseny. És különösen az autók kapcsán a fogyasztónak is joga van arra, hogy legyen verseny hiszen ez biztosítja számára, hogy ne olyan egyoldalú rendszer legyen, ahol nem tud már szabadon választani. Különösen a vidéken élők számára fontos a választás lehetősége. Ott is megfelelő kínálatot kell biztosítani. Karasz kollégának teljesen igaza volt, és nagyon jól fogalmazta meg, kevés időnk van, és ezt hatékonyan kell kihasználnunk. Köszönöm. Köszönöm, Rübig úr, Kelly úr. Eh, Köszönöm szépen. Azt hiszem, mindenki egyetért abban, hogy az autó nem cikk, hanem szükséges cikk. Két héttel ezelőtt ez különösen világosá vált, amikor a vulkanikus kitűrés megnehezítette a közlekedést. Még sosem éreztem magam olyan függetlennek és boldognak, mint mikor akkor autómat vezethettem. Úgyhogy igenis fontos az autó piac, de, illetve az ezzel kapcsolatos szabályozás, de nem a kis és középvállalkozások terhére. Ezek általában kis városokban, falukban működnek, családok működtetik ezeket. Az a céljuk, hogy a piacot kiegészítsék, és nagyon nehéz körülmények között működnek. Karaszhoz, úrhoz és másokhoz is csatlakozván elmondom azt, hogy kérem vegyék figyelembe ezen kis és középvállalkozásokat és életképességüket. Köszönöm szépen, mondja az elnök Pászka úr következik. Köszönöm szépen. Először is azt szeretném elmondani, hogy a fogyasztók szabad választását szervizválasztása szolgáló erőfeszítéseket helyesnek tartom, de az abszolút szabadságnak határa van, különösen ezen a területen. Mondjuk vegyük az Airbus példáját. Hogyha most egy Airbus szerviz csapatot küldünk el Oroszországba, akkor nem képzelhető el, hogy valamilyen sufniban szereljék az er az Airbusokat, nem. Szükség van a felkészített szerviz csapatra. Hogyha tehát az ügyfél, a vevő úgy dönt, hogy egy olyan szervizben szerelteti a gépkocsiját, amely nem rendelkezik megfelelő információval, akkor fennáll a veszély, hogy nem jól tartják karban a gépkocsiját. De hát nem lehet azt várni, hogy minden egyes szerviz ugyanolyan szolgáltatást nyújtson. Éppen ezért azt tartom jónak, hogyha egy szervízműhely megfelelő kapcsolattal rendelkezik a gyártóhoz, és így megfelelő szolgáltatást tud adni. Biztos úr, ön következik. Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretnénk megköszönni elnök úrnak a munkáját, hiszen kiválóan elnökli a mai ülés, de a köszönettel tartozom az összes képviselőnek, aki hozzászólt a mai vitán. Megköszönöm az interpellációkat, megköszönöm a nagyon érdekes felvetéseket. Ezek számunkra nagyon érdekesek, nagyon értékesek. A konzultációs folyamatot komolyan veszük, nem csak a parlamenttel konzultálunk, és a parlament szakbizottságaival. Természetesen önöket is foglalkoztatják a gépjármű piac problémái, a kereskedők, a javítóműhelyek, a fogyasztók érdekei, de mint említettem, nem csak önökkel konzultálunk, hanem minden érintett féllel, minden véleményt meghallgatunk. A verseny politika célja, hogy a fogyasztó érdekeit vegyük figyelembe. Ez javaslataink, politikánk középpontja, illetve a szabályzás is ezen alapul. Amikor a fogyasztók szembesülnek ezen szabályzással, hiszen említették, hogy a javítás például, vagy a gépkocsi vásárlás milyen komoly költséget jelent a családok számára. Tehát amikor a fogyasztók szembesülnek ezzel az új szabályzással, akkor jobban el tudják dönteni, hogy melyik a számukra a kedvezőbb megoldás, választási lehetőségük van. Nem károsítják őket a verseny hiányából adódó akadályok, és reméljük, hogy ez a folyamat pozitív irányba mozdul majd el. Ahogy többen is elmondták, az értékesítés utáni szolgáltatások közül is vagy körében is nagyobb lesz a választási lehetőség. A javító műhelyek esetében például, függetlenül attól, hogy a javító műhelyek kapcsolódnak-e a gyártóhoz, gyártói javító műhelyek ezek, fontos, hogy meglegyenek a technikai információk, illetve hogy az alkatrészeket és a különböző információkat is meg lehessen találni ezen javító műhelyekben. Kérem, hogy a szövegtervezetet figyelmesen olvassák el, illetve az ehhez kapcsolódó iránymutatásokat is. A jövőbeni szabályzás azt gondolom, hogy sokkal több előnye jár majd a fogyasztók számára, mint jelenleg. Mi a helyzet a kis és középvállalkozásokkal? Nagyon odafigyelünk az önök véleményére, és másokére is. Nos, mi is történt az elmúlt időben a kis értékesítőkkel. Kedvező volt ez számukra, jobban hozzá jutottak az értékesítési piachoz, nagyobb volt a részesedésük, avagy akadályaik voltak. Szerintem inkább az utóbbi történt az elmúlt időszakban, természetesen nem ez volt a 2002-es jogalkotó célja, de sajnálatos módon ezt tapasztaltuk az elmúlt években, ezt ki kell javítani. Mi történt mostanáig a javítóműhelyekben, vagy a alkatrész gyártó, gyárakban? Komoly nehézségeik vannak, és ezek egy csapásra eltűnnek az új szabályrendszerrel. A rendelet tehát és a, ezt kísérő iránymutatások az egész értékesítési lánc, illetve a gyártási lánc összes elemén megnyilvánulnak majd a gyártástól az javításig. Egyébként, ahogy önök is mondták, én is egyeztettem az érintett felekkel, a konzultációban személyesen is részt vettem, és ez egy nagyon konstruktív ülés volt nem az összes értékesítőnek ugyanaz az érdeke. Vannak nagyobb értékesítők, forgalmazók, amelyek sok tagállamban jelen vannak, és nagy a piaci részesedésük, de vannak kis forgalmazók is, akik számára, akiket megelégedéssel tölt el ez a mostani tervezet a 2002-es szabályrendszerhez képest. A 2002-es szabályrendszerrel kapcsolatban arról számolnak be ezek a kis, szab, kis forgalmazók, hogy nem a javukat szolgálta, hanem éppen ellenkezőleg akadályokat gördítettek munkájuk elé, gördített munkájuk elé. Aztán mentességek kérdése. Ezt mindenképpen, ezeket mindenképpen figyelembe kell venni a új rendelettel kapcsolatban, és a versenyhelyzet alakulását is. Vertikális vertikális egyezmények útján is meg lehet ezt oldani az általános rendelettel kapcsolatban, avagy máshogy is. Véleményem szerint nem azért lesz jobb ez a rendület, rendelet, mint a 2002-es, mert azóta okosabbak lettünk, hanem azért, mert tanultunk a hibáinkból. Köszönöm szépen, biztos úr. Mondja az elnök. Erről a kérdésről holnap fogok szavazni. Térjünk át a következő napi rendi pontra. Péter éle